Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az első rendi pontunk a Bálcáni jelentés. 2012 évi költségvetési tervezetről folytatandó három oldalú megbeszélés elsőként négy percben az előadó Bálcáni képviselő.